Dear colleagues, I would like to start the meeting because the time is flying and uh, uh, the first point of... Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Első napi rendi pontra ugorjunk, ami egyébként a tízes számot uh, viseli. Az S-pont beszámolója, területi együttműködés az Európai Unióban. Jacek Slachta, Peter Melby, nem is értem igazán, hogy mi az MCRIT, talán majd Andrew elmagyarázza nekünk, ha nem bánja. So, uh, the floor is, is yours de Peter Melbynek adom meg elsőként a szót, aki tegnap rá már jól ismerhet a hallgatóság nézőközönség. Köszönöm elnök asszony, mondja Peter Melby, köszönöm, hogy ma is is lehetek önök között, és megint beszélhetek a még továbbra is roppant érdekes ESPON-ról, illetve annak egy konkrét projektjéről. Talán egy kis háttérinformációt is adnék erről, hogy 31 ország miért döntött úgy, hogy ezt a projektet beindítják. Talán azért, mert úgy tekintenek a jövőbe, mint amely rengeteg kihívást tartogathat számunkra, és az Európai Unió országait, régióit másképp és másképp érintette ez az úgynevezett asszimetria a válságban akkor a kihívások közé tartozik például a demográfiai kihívások, energetikai kihívások, éghajlatváltozás, eh, kés bevándorlás, eh, az energiállátás biztonsága, és az Európai Unió is apránként növekszik, az kapcsolódási pontokon is el kell gondolkodni, valahogy reagálnunk kell arra a tényre, hogy a belső különbségek Európán belül eh, egyre nőnek az Európai Unió bővítésével. Fontos ilyenkor elgondolkozni azon, hogy eh, ezekkel a kihívásokkal hogyan tudunk legjobban szembenézni. Azt is fontosnak tartom, hogy elmondjuk, hogy ez a tanulmány, ez a projekt, ez a tanulmány, ez előre a jövőbe tekint, hogy területi struktúrák, a berendezkedés hosszú távra készül, és igen komoly tehetetlenséggel bírnak, mégis intelligens hozzáállással elérhető az, hogy ha, hogy ma hozott intelligens döntésekkel hosszú távon befolyásoljuk Európa területi berendezkedését. Is about, uh, as it said uh, in, in the project specification, it's about uh, eh, contributing Alapvetően a célja az ennek a tanulmánynak, ennek a projektnek, hogy a szakpolitika formálókat segítsen információval, hiszen hogyha a hosszú távú perspektívákat jobban látjuk, értjük, akkor jobb döntéseket hozhatunk. Igazi stratégiai, szinte már látnoki előretekintés a, a tervünk, a célunk, és persze nem csak a kohéziós politikára vonatkozóan, hanem más ágazati politikákban is, amelyeknek van területi hatásuk. A Monitoring Bizottság reménye tehát ideális esetben az, hogy egyértelmű és határozott területi elképzelés körvonalazódjon, amely közvetve a területi hatással bíró szakpolitikákat befolyásolhatja. A projektnek tehát nagyjából ez a eh, ezt a területet fedi le, legalábbis a Monitoring Bizottság döntés alapján. Ez a projekt öt lépésben valósul meg. Az első lépésben a jelenlegi helyzetet elemezzük az Európai Unióban, 2050-re vonatkozóan különböző forgatókönyveket dolgozzunk ki, ami inkább minőségi, mint inkább mennyiségi, mint eh, minőségi eh, előrejelzés természetesen. Harmadik lépéskönt területi forgatókönyveket, három alternatívát eh, dolgoznak ki a szakértőink, és ez alapján, ha úgy tetszik, próbálunk kidolgozni egy elképzelést 2050-ben, hogyan nézzen ki területi szempontból Európa. Ez nem egy igazi tudományos vita, sokkal inkább egy szakpolitikai vita, hogy hogyan szeretnénk, hogy kinézzen Európa területi szempontból 2005-ben. Talán egyfajta konszenzushoz vezethet a, az érintettek között, és így koherens döntéshozattal valósulhat meg. Nyilván egy összetett, nehéz projektről van szó, de megpróbálkozunk vele, akkor is, hogyha tudjuk, hogy nagy fába vágtuk a fejszénket. Az ötödik és utolsó lépés pedig az, hogy ha már egyszer megállapodtunk arról, hogy hova akarunk eljutni, akkor ismét visszalépünk a mába, és azt kell megvizsgálni, hogy hogyan juthatunk el A-ból B-be. Tehát milyen döntéseket kell hoznunk ma annak érdekében, hogy az Európai Unió így vagy úgy nézzen ki holnap vagy holnap után. Tehát a modell alapján stratégiai tervezés is zajlik. Mert bővebben is hallanak erről mindjárt. Azt jeleztem, hogy nagyon részvételen alapul ez a projekt, Most kezdődik a párbeszéd a különböző szereplőkkel. Nagyjából felvázoltuk a lehetséges forgatókönyveket. Több workshopot rendezünk. Ma is itt vagyunk, hogy önökkel egyeztessünk. Megpróbálunk egy nagyobb konferenciát is tető alá hozni valamikor jövő év elején, és nagyon szeretnénk az önök szakbizottságának tagjait, a képviselőket is meghívni, hogy aktív résztvevői legyenek ennek a párbeszédnek. Ennyit szerettem volna bevezetőként elmondani, most pedig két partnernek adnám meg a szót, az ESPON által bevont szakértőket jének. 11 partnerszervezet konzorciumaként áll fel ez a projekt. Az első a projekt vezetője, Andrei Ulied, MCRIT-től, azért sem mondom meg, hogy minek a rövidítése az MCRIT elnök asszony, meghagyom ezt neki, ezt a feladatot. Aztán lengyel barátunk, kollégánk, Jacek Slachta professzor fog eh, szólni. Ennyit szeretem volna elmondani, köszönöm. Thank you very much. Köszönjük Peter, Uliad, Ulied, következő, aki remélhetőleg most már tényleg rávilágít arra, hogy mi az MCRIT. Továbbra is titkos ez a rövidítés, úgy tűnik, bár infrastruktúrával foglalkozó cégről van szó. Majd Jacek Slachta a Varsói Közgazdaság Egyetemről? Vagy fordítva szeretnék sem lett? Jó, akkor elsőként André Júliad. Jó reggelt kívánok! Valóban Andrew Uliad a nevem, az Enkrottól érkeztem, egy barcelonai magán tanácsadó cégtől. A döntéshozatali folyamatokkal foglalkozunk, költséghatékonysággal. Nagyon örülök annak, hogy Naviszor azt mondta, hogy 11 különböző egyetemről, tanácsadó cégtől, intézménytől, kértek fel szakértőket erre a projektre. Ebben az előadásban három különböző kérdést szeretnék taglalni. Az első az a területi dinamika mostantól kezdve 2030-ig, a másik az európai területek szenáriója 2050-ben, és utána pedig harmadik pontban a kohéziós politikák új generációjáról szeretnék beszélni. Ez a sokkal nehezebb kérdés, és örülök annak, hogy Jacek Slachta professzor úr is itt van, aki majd elmondja, hogy milyen végső következtéseink voltak ezen nagyon fontos kérdésekben. Először is az első témakörrel kezdeném. Szeretném elmondani azt, hogy annak érdekében, hogy a jövőt előre jelezzük, számos modellt alkalmazunk 2030-ra és 50-re vonatkozólag, itt különböző szektorokat vizsgáltunk meg. Egy térképet, illetve egy eredményt szeretnék kiemelni a tanulmányból, ez egy nagyon fontos eredmény volt. Ez volt az első előrejelzés a válság idején. Az alapfeltételeket vettük alapul, vagyis hogy nem lesz változás a trendekben, a politikákban. Tehát, hogyha semmi más nem történik a jelenlegi helyzethez képest, akkor ez lenne az, ahogy Európa kinézne gazdasági és területi szempontból. Azt láthatjuk, hogy 1,89%-os lenne a GDP növekedés. Nem mondanám azt, túlságosan alacsony ez, de 45 régióban 1% alatt van az éves GDP növekedés. Ezek azok a területek, amelyek pirossal vagy sárgával vannak jelölve a térképen. Kékkel jelöltük azokat a területeket, ahol 1,5-2% között lenne a növekedés. Hogyha a teljes képet nézzük, vagyis az egész ölejezés következtetését nézzük, akkor hadd mondjak el két nagyon fontos dolgot, amire gondolnunk kell. Az egyik az az, hogy nagyon sok dél-európai régió van, amelyek nem képesek kilábalni a válságból 2030-ig, eh, tehát azzal kell számolnunk, hogy rossz lesz a helyzet ezekben a régiókban mostantól kezdve. A kilábalás a válságból nagyon lassú lesz, az előrejelzéseink szerint ez lassabb lesz, mint a más tanulmányokban előrejelzett fellendülés. Ez eléggé aggasztó, hiszen a kelet-európai régiók sem nőnek gyorsabban, mint az európai átlag, vagyis ez azt jelenti, hogy a felzárkózási folyamat nem lesz eléggé erős, mint hogy az azt a múltban láthattuk. Azt mondanám, hogy ezek eléggé negatív eredmények ezen előrejelzés kapcsán. Tehát mi itt azt vizsgáltuk, hogyha nem lesz változás a politikákban, akkor mi lesz az előrejelzés. Nagyon valószínű, hogy ez bekövetkezik 2030-ban Hogyha ezt összehasonlítjuk az IMF legutóbbi előrejelzésével, amely 2017-ig terjed, nem pedig 2030-ig, akkor azt láthatjuk, hogy az IMF előrejelzése egy még rosszabb eredményet lát a földközi tenger térségében, de pozitív értékelést adott a kelet-európai térségnek. Hogyha kettő előrejelzést összehasonlítjuk, akkor azt láthatjuk, hogy eléggé konzisztens ez. Tehát elképzelhető az, hogy a piros grafikán egy tipikus dél-európai régiót látunk, a keleti grafika egy átlag kelet-európai régiót mutat, és azt láthatjuk, hogy mindkét előrejelzés tehát az IMF előjelzése 2017-ig, illetve a mi előjelzésünk 2030-ig, tehát valamilyen módon közelít egymáshoz. Lehet, hogy mi egy kicsit ö, részletesebben vizsgáltuk meg ezt a ö, kérdéskört, hiszen regionális szempontból néztük. Hogyha a népesség fejlődését veszük figyelembe, 2030-ig, akkor azt láthatjuk, hogy az megerősítette a többi előrejelzés eredményét, vagyis a piros, sötét-piros területeken csökken a népesség, még akkor is, hogyha a jelenlegi szinten marad az európai népesség marginális növekedéssel, lesznek nagyon fontos különbségek, és lesznek olyan kelet-európai régiók és német régiók is, ahol veszítenek a népességből. Itt főként városi régió közötti vándorlásról lesz szó. Hogyha megnézzük a népesség öregedését, akkor ez egy átlagos trend Európa számára. Nem lehet azt mondani, hogy ez igából egy probléma. Az öregedés a másfajta feltétel, amihez másfajta politikák kellnek, de önmagában az öregedés mi nem jelent problémát tehát nem olyan ö, probléma, mint a, az elvándorlás vagy a munkanélküliség. Összegezve azt láthatjuk, hogy egyre nagyobbak lesznek a regionális különbségek Európában. Ezen a térképen az előző évekhez képesti változást láthatjuk. Vannak a kék területek, amelyek jobban nőnek, mint a többi. A piros területek nőnek, de átlagosan. Tehát azt láthatjuk, hogy sokkal másabb lesz az előrejelzés a jövőben. Az erős gazdasággal rendelkező régiók növekednek 2%-kal, vagy akár ennél többel is, viszont a kevésbé fejlett gazdaságú régiók sokkal alacsonyabb szinten fognak majd növekedni. A másik trend, amelyet elemeztünk, az a diversifikált globalizáció. A a gazdasági válságból történő kilábalás kapcsán azt láthatjuk, hogy a globalizált cégek másképp járnak el, és ez kihat az Európán kívüli befektetésre is. Vannak olyan cégek, amelyek főként Dél-Amerikában fektetnek be, az Egyesült Királyság cégei a nemzetközösségben, német cégek Ázsiában. Tehát egyre nagyobb a diversifikáció az európai cégek külső befektetéseiben. Ezt láthatjuk a kereskedelmi grafikákon is. Németországban most a az külföld, az EU-n kívüli export lehet dinamikusabban fejlődő terület, még az EU-n belüli exportok stagnálnak. Ugyanakkor Spanyolország a leggyengébb gazdaság, de még itt is nő az EU-n kívüli export export, tehát azt láthatjuk, hogy nagyon sok európai országban a cégek Európán kívül növelik piacukat, tehát másképp tekintenek Európára, mint az elmúlt évtizedekben. Másik nagyon fontos globális változás, ami az elmúlt években történt, és ez még jobban erősebbé válik a jövőben, ez az kontinensek közötti tengeri kapcsolatok. Láthatjuk, hogy a transatlantik kapcsolatok voltak a legfontosabbak itt, viszont ez most már elhanyagolható az Ázsiából, Észak-Amerikából, Európába áramló kereskedelem mellett. Ez kihívásokat hoz létre az európai logisztikai központokban, vagyis azt jelenti, hogy ki kell egyensúlyozni a jelenlegi helyzetet, hiszen itt csak Észak-Európában vannak nagy kikötők, délen nincsenek, és lehet, hogy sokkal produktív lenne ez Európa számára, hogyha ezt a helyzetet sikerülne kiegyensúlyozni, úgy, ahogy ezt az USA-ban is tették. Itt pedig a földrészek közötti légkapcsolatot láthatjuk. Azt mondták, hogy a Frankfurti repülőtér, ezek sokkal dinamikusabban felülnek, mint a többi repülőtér. Ez egy következő térkép, amely a globális központok polarizációját mutatja. Ez kicsit összefügg a nemzeti fővárosokkal. Marseille vagy Barcelona körülötti területeknek is vannak potenciált, és vannak repülőterek. A következő területi trendeket látjuk fontosnak. Először is egy közepes gazdasági növekedés, növekvő regionális különbségek, több munkahely, alacsonyabb bérek, ez azt jelenti, hogy még hogyha a gazdaság gyenge is Dél- és Kelet-Európában, több ö, munkáját lehet teremteni, tehát nagyobb lesz a munka alapú migráció a periférikus területekről a központ felé. Ö, öregedő népesség, diversifikált globalizáció és egyre nagyobb eh, pluralizáció a globális központokban. Nézzük most a 2050-ig tartó európai területi szenáriókat. Három eh, forgatókönyvvel számoltunk. Az első az a globális régiók előtérbe helyezése. Ez megfelel az előzetesen vázolt trendeknek. megpróbáltuk a globális városokat erősíteni és ezek közötti kapcsolatokat. Ez piac által hajtott. A másik az, hogy ezt kiegyensúlyoztuk azzal, hogy a, kiegyensúlyoztuk a nemzeti városi struktúrákkal, a harmadik térkép pedig a vidéki és periférián lévő területek előre, előterbe helyezését mutatja. Tehát ez a három ideális forgatókönyv, amelyet kidolgoztunk. Ezen kívül elemeztük a három forgatókönyvet is, és hogyan fognak ezek teljesíteni különböző feltételek mellett. Hogyha a gazdaság még rosszabb helyzetbe kerül, hogyha lesz technikai előrelépés, tehát megnő a termelékenység, vagy hogyha magasabb lesz az energia ára, illetve a klímaváltozás ára. Ezek az adatok a modellben, amiket alapul vettünk. Az egyetlen fontos dolog az az, hogy mi politika szempontjában főként a kohéziós alapokat, a struktúrás alapokat vettük alapul, az alapok teljes elkülönítését vettük alapot, de teljesen különböző módon. Ez egyik forgatókönyvben arra koncentráltunk, hogy minden támogatás a nagy városokat illeti. A harmadik esetben a piros pontok pedig főként a vidéki területeket, a periférián lévő területeket illeti. Két következtetésre jutottunk, ezeket szeretném kiemelni ebből a gyakorlatból. Ez a kohézió, ez a különbözőségek csökkentése. A politikai a szempontból fontos, hogy ez megváltoztatja az alapok szétosztását, és különböző lesz így a fejlődés. Tehát a C2 ez egy olyan forgatókönyv, amely által gyorsabb lesz a különbségek csökkenése, az A3 forgatókönyv ebben az esetben egy nem annyira kielégítő helyzethez vezet. Tehát ez az, hogy hogyan osztjuk szét az alapokat, és ez igenis számít. Mert hogyha 20 évig ugyanaz a politika, és amelyik megfelelő, és amelyik konzisztens, lehet, és valószínűleg 20 év után lesz ennek a politikának hatása, és még akkor is ugyanaz lesz az alapok arány, amit szétosztanak. És, ez a, és ezáltal szignifikáns változásokat lehet látni. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy egyik forgatókönyvvel sem lehet úgy tovább menni, mint a múltban. Tehát valószínűleg nem fog ugyanaz mutatkozni, mint az elmúlt időszakban, és radikálisabb politikákra van szükség, mint amit eddig vizsgáltunk. Tehát ez az a két következtetés, amelyet levonhattunk ebből a tanulmányból, és át is adom a szót Jacek Slachtának, hogy vonja le a következtetéseket. Mm, thank you very much, uh, Andrew. Uh, I will have only three slides and... Uh, uh Köszönöm. Én csak három ábrát mutatnék be önöknek. Az első a Vision 2020, ez lesz a kiindulási pont. Október 11-én tartunk majd egy Vision szemináriumot a régiók bizottságában. Ide szeretettel várom önöket. Addig is szeretném önöknek elmondani, hogy hogyan akarjuk az európai, Európát fölkészíteni a jövőre 2050-ig, hogyan fog alakulni Európa fejlődése. Ki szeretnénk használni az összes terület potenciáját, majd integrált fejlesztést végrehajtani, intelligens városok, intelligens fejlődés révén a partnereink szeretnének külön hangsúlyt fektetni a határon átnyúló együttműködésre, kihasználni a biztonságos, puha határok nyújtotta lehetőségeket, megpróbálják a jobb hálózatépítést elérni. Emellett fontos a globális versenyképesség. Francesco Barca koncepcióját továbbfejlesztve. Szeretnénk, ha a régióknak minden képessége meg lenne arra, hogy fejlődjenek, képességük meg lenne arra, hogy fejlődjenek. Emellett az összekapcsoltság, a kapcsolódási pontok szerepét szeretnénk megvilágítani, ez a vállalkozások szempontjából is fontos, a fogyasztók, a turisták szempontjából is akár, illetve a szolgáltatások szempontjából. Kulturális értékeink szintén fontosak, Emellett az ökológiai fenntarthatóság és a kizöldítés politikájának jó téteményeit szeretnénk elterjeszteni. Itt a második képen látható Danuta Hübner asszony, aki a kohéziós politika eredményét összegezte Lengyelországban. Ezt a munkát Andreu már bemutatta, a válság miatt a földrajzi eltérések növekedtek Európában, mert Kelet-Európa és Dél-Európa sínlette meg leginkább ezeket a, a folyamatokat, míg Nyugat-Európa ennél jobban megúszta a válságot. Sajnálatos módon csökkent az export egy sor régióban, és csökkentek a beruházások, illetve a befektetések is. A következő kérdésekre kell válaszolni. 2008 után mennyiben fognak nőni a területi különbségek? Mi úgy gondoljuk, hogy 2030-ig fognak növekedni eh, esetleg egy kicsit ezen lehet javítani, és a mi jelenlegi számításaink szerint 2030 után csökkennek csak a különbségek. Milyen gazdasági eh, különbségeket tudunk eh, megengedni magunknak egy egységes eh, piacon, ez a második kérdés, akkor, hogyha ugyanaz a monetáris és fiskális politika a jelenlegi különbségek már alig fogadhatóak el. Mi történik akkor, ha ezek a különbségek növekednek? Nyilván ennek van politikai dimenziója, gazdasági dimenziója, környezetvédelmi dimenziója, társadalmi dimenziója, és egy csomó következménye. Harmadik kérdés pedig, amire válaszolni kell, a kohéziós politikának a korlátozott erőforrás jobban felhasználni. 2020-ig egy sor javítást akarnak végrehajtani, és remélhetőleg ezt meg is teszik, mm, és hozzáigazítják a rendeleteket a, a, a valósághoz, ezzel is megvalósítva az EU 2020-as stratégiáját, az európai szintű városfejlesztési politikát. Ugyanakkor egy sor kérdést még nem vettek napirendre például a kohéziós politikák allokációjának növelése, a strukturális alapok ciklusának hossza sajnálatos módon szintén problémát okoz a programozási időszakban. A közös agrárpolitika kettes pillérének elhelyezése is egy érdekes kérdés. Az utolsó ábrán azt látjuk, hogy azt a kérdést tesszük fel, hogy a kohéziós politikáják új generációjának melyek lehetnek a kritériumai az elkövetkezendő időszakban. A kohéziós politika, amibe, amennyiben az nem tud kohéziót elérni, akkor a kritika könnyű célpontját fogja nyújtani. Helyi szinten kell az intézményeket felhatalmazni, és ezeket lehetőségekkel ellátni. Ki kell alakítani a kereteit a különböző szereplők közti networkingnek, hálózatépítésnek, emellett integrált területfejlesztési területfejlesztési beruházásokra van szükség. A második helyen emel, emlegetjük az endogén fejlődést, ami azt jelenti, hogy integrált megközelítést alkalmazunk helyi eszközöket felhasználva. Nincsen szükség 55 völgyre Európában, de minden régióban kell, hogy legyen lehetőség arra, hogy a helyi értékeket, a helyi erőforrásokat megfelelően kiaknázzák. A gazdasági ciklusokra is érzékenyebbeknek kell lennünk, nagyobb rugalmasság, nagyobb politikai kiigazítások lehetősége kell, hogy legyen a rendszerben. Nem csak a vállalkozási ciklust, hanem a kohéziós alapciklusát is figyelembe kell vennünk. Emellett a helyi és regionális infrastruktúrális adottságokra oda kell figyelnünk. Nagyon gyakran elhanyagolunk mindent, ami nem a transeurópai hálózatokhoz eh, tartozik. Eh, Európában azonban nem csak külső hozzáférési gondok vannak, hanem egy régión belül is, illetve az országon belül is az infrastruktúra e, elmaradottságot mutat. E, sok régióban erre jobban oda kell figyelni. Emellett e, a sérülékeny területeken meg kell szigorítani a föld használás lehetőségeit, eszközeit. Vannak környezetvédelmi szempontból sérülékeny tengeri területek, illetve szárazföldi területek. Ezeket a problémákat figyelembe figyelembe kell venni, amikor megpróbáljuk revitalizálni az egyes régiókat. A szomszédos országokban végrehajtott produktív befektetések szintén fontosak. Látjuk, hogy a legszegényebb régiók gyakran határmenti régiók. Éppen ezért összefogni a kelet-európai szomszédokkal, illetve az észak-afrikai szomszédokkal valószínűleg további lehetőségeket és mindkét rész, mindkét fél eh, számára eh, hozzáadott értéket jelentenek. 2014-re szeretnénk véglegesíteni ezt a projektet egy találkozó keretében. Erre önöket is meghívjuk, és szeretnénk lehetőséget biztosítani önöknek arra, hogy elmondják a véleményüket arról, hogy hogyan lehet a kohéziós politikát legjobban kialakítani, illetve alakítani, hogy a legjobb eredmények születhessenek. Köszönöm. Most pedig akkor a hozzászólások és kérdések következnek. Jan Albrecht kezdi. Köszönöm, elnök asszony. köszönöm ezt az érdekes előadást, ezeket az érdekes előadásokat, és remélem, hogy a stratégiát kialakító emberek el fogják olvasni ezeket a tanulmányokat, hogy megértsék a helyzetet. Két kérdésem van. Az egyik az politikai jellegű, a szakértőkhöz címezve. Nyilván a szakértőknek nem muszáj megmártózkodniuk a politikába, de amikor az egyfőre első GDP adatokat láttuk, akkor azt arra figyeltem fel, hogy a gyengébb országokban 2030-ig jelentősebb GDP növekedésre számítanak, majd utána ez a növekedés csökkenni fog. Ebben az esetben milyen formában beszélhetünk a kohéziós politika eredményéről? Következő kérdésem az az, hogy a kohéziós politika e, jellemzőivel is szoktunk e, foglalkozni, mert látjuk, hogy van egy változás a kohéziós politikában. A különbségek felszámolásától elmozdultunk az innováció, illetve a versenyképesség javításának irányában. Nem abban a helyzetben vagyunk-e, hogy egy olyan helyzet alakul ki, amikor mondjuk később, amikor már az innovációval és a versenyképességgel eleget foglalkoztunk, de megint a, a kialakítjuk, kialakítani kényszerülünk a tradicionális kohéziós politikát. Ez majd egy politikai választás kérdése lesz 2014-2020 vonatkozásában is, mert azt látjuk, hogy később, hogy ha lemaradni hagyjuk a gyengébb régiókat, az majd többe fog kerülni a gazdagabb régióknak később. Ugye azt próbáljuk most bizonygatni, hogy a kohéziós politika az gyakorlatilag egy beruházási politika, és aztán növekednek a különbségek. Mit lehet elvárni a kohéziós politikától tehát? Egy másik dolog, ami hiányzik szerintem, és erről már beszéltünk korábban, az az eurozóna, illetve a 28 tagállam eurozónában nem tartozó része közti különbség. Látjuk, hogy van bankfelügyeleti rendszer, és vannak, van a, a, a two-pack, meg a six-pack Eh, ez egy új gazdasági környezetet alakít ki. Ebben a szenárióban önök mit gondolnak arról, hogy van-e lehetőség egy másik, szená, másik szenárióra, amely a eh, dinamikáját növeli az Európai Uniónak? Ez, ez vajon megváltoztatja -e a helyzetet, vagy ezek a törekvések csak egy kis új színe, némi új szint visznek a képbe, de valójában minden változatlan marad. Köszönöm, mondja az elnök. Nem tudom, szeretne még valaki kérdezni valamit. Én magam egy rövid kérdést tennék fel. Amikor a jövőre vonatkozó szenáriókat ön itt felvezette, akkor azt mondta, hogy háromféle területet lehet azonosítani. Azt gondolom, hogy globális régiókról beszélt, úgy emlékszem, olyan területekről, amelyek nagyon szorosan össze vannak kötve, kapcsolódva a, globális világhoz, ami azt jelenti, hogy fizikailag és egyéb módon is nyitott térségekről van szó. Majd ezt követően beszélt általánosságban a városi térségekről, és ezt követően beszélt harmadikként a vidéki területekről, illetve a periférikus területekről. Ehm, gyakorlatilag mindent említett, mindenfajta területet, de nem beszélt arról, hogy hogyan lehet ezen területfajták, területtípusok közt a kapcsolatokat kiaknázni, és hogy mi van azokkal a térségekkel, amelyek különleges bánásmódot, különleges megközelítést, különleges megközelítést igényelnek. Nem nem mondott semmit ön arról, hogy milyen módon lehet összekapcsolni ezeket a e, terület típusokat, hogyan lehetne integrálni ezeket, nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban tud-e valamit hozzáfűzni. Ha nem, látom, ha nem látok több kollégát, akik kérdezni szeretnének, akkor átadom a szót a szakértőknek. Latest question, Igen, a legutóbbi kérdésre reagálnék villám gyorsan. Hogy mennyire központi aggodalmunk ez, We were most, mostly focused on these interlinkages between European economy. Az európai gazdaságok közötti összekapcsolódások vagy kapcsolódási pontok terén az alapelgondolásunk az volt, hogy minél integráltabbak ezek a gazdaságok, annál jobban jár mindenki. Alapvetően ez történ, ez történik. A Németországból mondjuk Spanyolországba irányuló eladások mindenkinek jók voltak. Most azonban a válság után már ezt kicsit másképp látjuk. Egyrészt a múlt eseményei lehet, hogy pénzügyileg nem voltak, a múltbéli gyakorlat nem volt pénzügyileg fenntartható. A déli-keleti országok túl sokat vettek, túl sokat vásároltak, és nem tudtak mindent megengedni maguknak most azonban egyre globalizáltabbá válnak a nemzetgazdaságok, másképp, mint korábban. Fontosabbak tehát a kapcsolódási pontok a gazdaságok között, mint korábban? Szerintem a, a, úgy tűnik számunkra, hogy talán talán a közlekedési rendszerek megléte miatt olyan, mintha az Európán belül kapcsolódási pontokra jobban figyelnénk, mint a világhoz kapcsolódáshoz. Szomszédos országok, közel-kelet, észak, Észak-Afrika, volt szovjetak köztársaságok sokkal fontosabbak számunkra, tehát ezek a fajta e, kapcsolódási pontok, ezek a helyi sajátosságok sokkal fontosabbak számunkra, mint korábban. Az Európán belüli kapcsolódási pontok, mint hogyha nem tűnének stratégiailag annyira fontosnak sokak számára, mint korábban. Az eurozónán belül jelentős fragmentációról beszélhetünk, hiszen mindannyian fizetjük az adósságot a felaprózottságnak ára van, ennek megvan a pénzben kifejezhető ára mondjuk Japánnal vagy Amerikával összevetve, ami sajnos tovább erősíti a válsághatást. Az eurózóna megerősítése. Ezzel kapcsolatban kevesen vannak, akik azt gondolják, hogy a jelenlegi helyzet az eh, ideális, vagy vannak, akik szorosabbra akarják, még szorosabbra akarják fonni az eurózónán belül szárakat, vannak, akik esetleg fel is oszlatnák ezt, de a jelenlegi helyzet nem ideális, hiszen a felaprózottság eh, költségét mindenkinek meg kell fizetnünk. Jan Olbricht első kérdésére reagálnék amikor Európa felett ragyogott a nap, akkor a gyengébb régiók is élvezték az európai integráció előnyeit, a kohéziós politika további forrásokat jutatott ezekben a régiókban. 2008-at követően az megvilágosodott számunkra, hogy a gyengébb, szegényebb régiók sokkal inkább ki vannak téve a negatív meg a trendeknek, ahogy ezt mi hívjuk a szakmában. Tehát az ilyenfajta megrázkutatásokat sokkal kevésbé tudják gond nélkül átvészelni. Ez valószínűleg azt jelenti, hogy újra kell gondolni a kohéziós politika két része közötti kapcsolatot. Az első szegmense inkább kohézió orientált, a második része, vagy összetevő a közös politikának a versenyképesség orientált rész. A kettő közötti kapcsolatot újra kell gondolni, mert hogyha a jelenlegi helyzetet megtartjuk változatlanul, az azt jelenteni, hogy Európa fejlődése politikai, társadalmi környezetvédelmi területi szempontból nem lenne elfogadható, és egy bizonyos ponton az európai integrációt is megrázhatja. Ezt szerettem volna még hozzáfűzni. Peter? Just, just to maybe answer. Peter, röviden. Elnök asszony az önkérdésére tényleg csak dióhében reagálva elmondanám, hogy a három forgatókönyv amelyek megjelentek a térképen is, szélsőséges alternatívák. Amikor elkezdjük a vitát arról, hogy Európát hogyan képzeljük el területi szempontból 2050-ben, akkor a folyamatnak meg kell találnia a megfelelő szakpolitika mixet, amely valóban tükrözi a kívánt kapcsolódási pontokat. Itt most a szélsőségeket vázoltuk fel, a párbeszéd célja pedig, hogy ezekből egy olyan mixtúrát, elegyet hozzunk létre, ami mindenki számára jó. Kollégák, folyik ám az ülés. Kérem, hogy csendesebben kvaterkázzanak ott a hátsó sorokban, miközben itt érdemi munkát folytatunk elől. A kohéziós politika előre tervezésről szól. Számunkra nagyon fontos a trend, hogy 20-30 év múlva mi lesz. Ez nem abstrakció, nem politikai távlati kérdés. Nem, ez számunkra nagyon fontos, amikor a következő generációs kohéziós politikán dolgozunk, ezért az ESPON féle hosszú távú előrelátó gondolkodás, tervezés kulcsfontosságú, reméljük, hogy minél többen figyelembe veszik az önök munkáját, reméljük, hogy a rövid távú kérésekre is gyorsan tudnak reagálni, de ez a 10-20-30 évre előre tekintő szakpolitikai gondolkodást az igazán célvezető. Lássuk meg például az Európa 2020 is milyen. Mennyire ilyen. Európa területi kihívásai közé tartozik az is, hogy a demográfia mellettünk és a növekedés mellett dolgozott, most már mintha ellenünk dolgozna a növekedés ellen. Európa lakosságnak jelentős része olyan területeken fog élni, ahol nagyon alacsony marad a előrejelzések szerint a gazdasági növekedési ráta, ezzel is szembe kell nézni. Talán érdemes lenne önöknek ezt is vizsgálni, azt, hogy milyen növekedési szempontokra koncentráljon majd a kohéziós politikánk. Energiahatékonyság, innováció, mit tudom én, de általában ez a trend is eh, nagyon hasznos lenne. Ez persze csak az én személyes véleményem, erre most nem kell reagálni. Az Európai Bizottság is szeretne hozzászólni? Mr. Dijkstraun, eh, to, to also comment. Thank, thank you very much, Mrs. Huber. Igen, köszönöm Hübner asszony. Digi Regióból érkeztem, az elemző egységtől. Elnök, kollégák! Nem halljuk a saját gondolatainkat. On the presentation and also on Jan Albrecht's comments. A prezentációkról és Albrecht úr hozzászólásáról szóljak pár szót. Az első projekt roppant ambiciózus. Az, hogy Szerintem 1970-ben nagyon nehéz lett volna előre megmondani, hogy 2010-ben mi lesz. Így hasonló módon most közel 40 évre előre tervezni igencsak spekulatívnak tűnik számomra. Ugyanakkor alapvetően nem értek eh, egyet azzal, hogy a régió közötti gazdasági különbségek drámai módon nőnek majd az ECFIN és az IMF ilyen előrejelzéseket nem tesz. Szerintem a kohéziós politika a piacsal együtt dolgozik, a piacot is tudja a kicsit alakítani, de a belső piac hozzájárul ahhoz a jövőben, hogy csökkenjenek a regionális különbségek. A kohézis politikában segíthet, de nem ez a fő befolyásoló tényező. Jan Olbricht kérdése. Egyrészt milyen forrásokat adunk a régióknak, másik, hogy ezt mire használják. A források elosztása elsősorban, elsősorban konvergenciára irányul. A különbség most az, hogy nem csak infrastruktúrális beruházásokra kell várjuk, hogy költsük ezeket a pénzeket a intézményfejlesztésre, az üzleti környezet javítására, ami egyre fontosabb tényező a gazdasági növekedés beindításában. Végezetül a kohézus politika ambícióival kapcsolatban szerintem a célunk nem az kell, hogy legyen, hogy mindenütt ugyanannyi legyen az egyfőjű GDP, nem. Inkább a hasonló életminőségre, de mindig lesznek olyan régiók, ahol versenyképesebbek lesznek, a termelékenység nagyobb lesz, de az ott élők számára ez nem feltétlenül baj, hogyha az életminőség kellően magas. Um, Igen, Jan is ezért mondta, hogy inkább a régiók növekedési potenciájának mobilizációjára törekszünk, ezért van a fejlesztés és politikai potenciál és a konvergencia között egy sajátos kapcsolat. Nem tudom, hogy valaki még szeretne hozzászólni, szakértőink, Spíter. Eh, Igen, elnök asszony. Eh, nagyon, nagyon érdek, érdekes, eh, amit elmondott a bizottsági kollega. 90%-ban egyetértek vele, mi van 10%-a. Nos, a negatív eh, forgatókönyvről azt mondta, hogy hihetetlen. Na de vegyük figyelembe, eh, hogy eh, a válsággal kezdődik a forgatókönyv, a válság teljes hatását tükrözi, és aztán az IMF előrejelzésével ezt összevetjük, összehasonlítjuk, akkor igencsak eh, hasonlóak az előrejelzések. Én nem látok olyan óriási eh, különbséget. Talán legközelebb eh, részletesebben is eltekinthetjük ezt. Kelet és Dél-Európában a hatása a válságnak óriási volt, azért éltük ezt túl eddig. Kettő-három oka van ennek. Egyrészt a úgynevezett szürke gazdaság, ami a GDP 25%-át is elérheti. akár 25%-át is elérheti például a vidéki területeken az építőipar, idegenforgalom, illetve az agrárium adja ezt elsősorban. A másikok a nem formális gazdaság sok mindent elbír, sok mindent kibír. Külső jelzők nem mutatják azt, igazán nem adják vissza a, a válság megrázó hatását. Louis mindig azt mondja, hogy az elmúlt 20 évben dübörgött a gazdaság, a kelet-európai és dél-európai országok sokkal jobban állnak, mint mondjuk 20-30 évvel ezelőtt és nem lesznek már szegényebbek, hanem az történik, hogy a Európa közepe kicsit az átlagnál jobban növekszik. Hogyha ezeket mind összevetjük, ezeket az aspektusokat, akkor sokkal bonyolultabb az összkép, mint ahogy azt gondolják például az Európai Bizottság nagyra becsült szakértői. Ugyanakkor az előrejelzésünk szerintem nem tér el radikálisan a többi előrejelzéstől 2000 15-17-es előrejelzések azt szerint eléggé arra haladnak a dolgok. Persze a jövőt senki sem ismeri, nincs nálunk a bölcsek köve, ne, spekuláció mindig van a dologban. Peter Melby, és akkor le is zárjuk a vitát. Igen, köszönöm elnök asszony, szerettem volna köszöntet mondani én is az önök szakbizottságának, hogy időt szakítottak ránk és erre a témára, az ESPON projektre. Végezetül hat fűzek hozzá még egy utolsó dolgot. Amikor a mennyiségi elemeket vizsgáljuk a projektben, akkor ez igencsak spekulatív. Minél távolabbra tekintünk, annál nagyobb a bizonytalansági faktor. Ugyanakkor ebben a projektben nagyon különleges az, hogy egy proaktív, kreatív eleme is legyen a szakpolitika formálásnak, hogy legalábbis a kiindulási pont közös legyen, milyen jövőt képzelünk el, és oda hogyan juthatunk el. Ezt mennyiségi elemzésen alapuló, minőségi gondolkodás döntéshozatal eh, biztosíthatja. Éppen ezért az ESPON arra törekszik, hogy ez a keret minél inkább, minél többen osszák ezt az alapmondatot, ezt a kiindulási pontot, ezt a keretet. Ezért remélem, hogy az önök szakbizottságának tagjai a jövőben időt szakítanak arra, hogy segítsenek nekünk, hogy valóban létrejöjjön egy ilyen kép arról, hogy hogyan látjuk, hogyan képzeljük el Európát 2050-ben területi regionális szempontból. Köszönöm még egyszer a figyelmüket! Köszönjük az ESPON-nak, mondja az elnök asszony. Reméljük, hogy még a parlamenti ciklus előtt találkozunk még önökkel, és az elkövetkezendő évekre vonatkozó terveikről, munkáikról be tudnak számolni. Köszönöm kollégák, a következő napi rendi pont a, ez nem más, mint a 11-es. Jön a szavazás, ezért. Kérem, hogy mindenki ellenőrizze a szavazógépét, a ellenőrizze, hogy itt van-e nála a szavazókártya. Ha igen, most dugja be a szavazókártyát, nyomjon egy gombot, és lássuk, hogy működik-e. Good everybody, we are checking your machine, so we need your fake... Néz, nézzük, hogy ez a szavazás hogyan működött. Tehát kérem, hogy nyomják meg három gomb közül az egyiket bármelyiket ennek akarják. Van, aki nem akar ebben részt venni, tehát lezárjuk a szavazást. Akik nem ellenőrizték a szavazógépüket, később ne is panaszkodjanak. Kezdjük a Blaszák tervezette, és Lambert van Nisztelrooy úr szeretne szólni. Igen, köszönöm szépen. Ezt a jelentést nagyon gondosan készítették elő a frakciók, a szavazólistát is nagyon gondosan készítették elő a frakciók és a képviselők. Azt kérném a képviselőktől, hogy velem együtt szavazzanak plusszal a tízes módosításnál. Mínusz van a listán, de konzultálva másokkal inkább pluszt kéne oda rakni. Köszönöm szépen. So I understand uh, that was your comment and we can vote. Tehát ez volt Fanisztaroly úr megjegyzés, akkor szavazhatunk. Kezdjük a 12-es módosítóval és a budget 8-al mellette ellene tartózkodik, elutasítva. So we vote Akkor a 18-asról szavazunk most, mellette. Ellene tartózkodik, elutasítva. Most következik a 17-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Budget 7 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 9-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 10-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 13-as és budget 9 együtt. Tehát 13-as és budget 9 mellette. Ellene tartózkodik elutasítva. 19-es mellette. Ellene tartózkodik elutasítva. 1-es és budget 1 egyformák mellette. Ellene tartózkodik elutasítva. Budget 2 mellette ellene tartózkodik elutasítva, preambulum bekezdés egyes budget 3 mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk, budget 4 mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk, budget 5 mellette, egy pillanat, egy pillanat, elutasítottuk, akkor most rátérünk. Elnézést, mondja az elnök, hogy csak a kettes módosító mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk 14-es mellette, ellene tartózkodik. Elutasítva 3-as mellette, ellene tartózkodik. Elutasítva 4-es mellette, ellene tartózkodik. Elutasítva budget Budget six, yes. Okay, so budget six in favor. Budget hatos mellette ellene tartózkodik elutasítva. Végső szavazás következik. Különböző szavazások lesznek itt. Először is a jogatási javaslatról kell szavazni így megváltoztatva. Ez elektronikusan történik. Two socialists and one ECR, please take out your cards. Kérem, vegyék ki a kártyákat, mert többen vannak a szocialistáknál és az ECR-nél, mert mindig egyáltalán szocialista van. Az, a szocialisták rendben vannak, az ECR-nél egynél még többen vannak. Kérem, hogy az vegye ki az a plusz személy a kártyát, most már rendben van. Akkor most már a szavazást megnyitjuk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Jogakotási állásfoglalásról szavazunk. Jogakotási állásfoglalásról szavazunk. Ezt is elektronikusan tesszük. A szavazást lezárom. 36-3 arányban most pedig abszolút többségre van szükség az intézményközi tárgyalások mandátumához. Még egy dolgot hadd mondjak. Most a mandátumról szavazunk a tárgyalásokat illetően, és szavazzunk a tárgyalási csapatról is, amely minden árnyék jelentéstevőt, az jelentéstevőt, illetve a szakbizottság elnökét is magába foglaljuk. Ehhez 26 igen szavazatra van szükségünk. A szavazást megnyitom. Szavazást megnyitottam. We have 40 people in favor, 3 against. 40. Igen, 3. Nem, 3 tartózkodás, tehát eh, akkor megkezdhetjük majd a tárgyalásokat. Tehát a plenárisra megyünk, és utána pedig tehát először a tárgyalás, utána pedig a pedális. Köszönöm. Now we go to Giorgio Stavrakakis' uh, opinion of the, on the budget. Most Stavrakakis jelentés következik a költségvetésről, itt eléggé rövid a szavazólista az egyes módosító mellette ellene tartózkodik elutasítva, kettes módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk a teljes véleményről módosított formában szavazunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Magyar 4 igen, 0 nem, 3 tartózkodással elfogadva. Következő napirendi pont Dalcs Tamás jelentése az európai szemeszterről. Kezdjük meg a szavazást. Egyes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas mellette hármas mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Négyes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk ötös visszavonták, hatos mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, hetes mellette, ellene ellenőrizzük a hetes módosítót, a szavazást megnyitom. The vote is closed. A szavazás lezárom, és 34-11 arányban elfogadtuk. 8 es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 9-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 10-es mellette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 Ellenőrizzük a 19-est, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk 37 arányban, 20 mellette, ellenet tartozkodik, elfogadtuk 21 mellette, ellenet tartozkodik, elfogadtuk, végső szavazás elektronikusan, a szavazást megnyitom. Lezárom. 43-3 arányban egy tartózkodással elfogadtuk. Gratulálunk. Most um, Josuas Imbrasas jelentése következik. Elektronikus egészségügyi cselekvési terv. Kezdhetjük. Egyes módosító mellette. Ellenet tartózkodik, elfogadtuk. Kettes mellette. Ellenet tartózkodik, elfogadtuk. Hármas mellette. Ellenet tartózkodik, elfog... elutasítva. Négyes mellette ellene tartozkodik, Elfogadtuk ötös mellette, ellenőrizzük az ötöst, a szavazást megnyitom. Closed. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk, 37 arányban 6-os mellette, ellene tartozkodik, elfogadtuk, 7-es mellette, ellene ezt elfogadtuk szerintem, de ellenőrizzük a hetest, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva 22-21 arányban 8-as mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk 9-es mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk 10-es mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk 11-es mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk 13 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 12-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 14 mellette, ellene van egy szóbeli módosító. Hol? A 14-esnél van egy szóbeli módosító. Ki ellenzi a szóbeli módosítót senki, akkor 14-esről így szavazunk mellette, ellene tartozkodik elfogadtuk. 16-os mellette ellene tartozkodik elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartozkodik elfogadtuk. 18-as mellette ellene tartozkodik elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartozkodik elfogadtuk. 20-as mellette Ismételten szóbeli módosító. Ki ellenzi a szóbeli módosítót senki, akkor a 20-asról itt szavazzunk mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 21-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 22-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 23 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 24-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 25-ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 26-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 27-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 28-es mellette e, a 28-est ellenőrizzük. And it's closed. Szavazás lezárom, és elfogadtuk. 29-18 arányban végső szavazás, következik elektronikusan a szavazást, megnyitom. Vote is closed. Lezártam a szavazást, elfogadtuk 41 egy arányban. Szinte egyhangulag gratulálunk. És akkor a több éves pénzügyi keret, Kovácsev jelentés, csak egy szavazás van itt. Az is elektronikusan. A szavazást megnyitjuk. Andrei Kovácsev jelentésről a szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. 43-3. Elfogadtuk, gratulálunk. Szerintem ennyi volt a szavazás mára. Most akkor rátérhetünk a 16 és napi rendi pontra, mindenki itt van. Megkaptuk Oldrich jelentés tervezetét. Kedves kollégák, a 16-os napirendi ponthoz érkeztünk, amit 11-kor kéne kezdeni, de mivel úgyis mindenki itt van, aki itt van Brüsszelben ma, tehát akkor meg is kezdhetjük a 16-os napirendi ponttal a munkát, és hogyha Oldrich készen áll, akkor megadom neki a szót, hogy bemutassa véleménytervezetét, Kedves kollégák, azt kérem, hogy tegyék fel fülhallgatóikat, és szeretnék néhány megjegyzést tenni a jelentésemről. Známka kvality és široce pojímané označení určitého výrobku povětšinově. Ezek a regionális minőségi márkák széles körben elfogadottak itt lehetnek, lehet szó agrártermékekről és nem agrártermékekről is, nyilván más márkák is léteznek ezen belül, az élelmi, ezen kívül az élelmiszeriparban. Nyilván ezekhez kötődnek eh, vidéki térségek promóciói, illetve szolgáltatások eh, promóciói. A regionális márkaépítés eh, súlyos kihívásokkal küzd, a hozzáadott értéket lehet növelni, mert ez a turizmust, az élelmiszeripart, a helyi éttermeket, helyi szolgáltatásokat is előlendíti, és ezen kívül környezetvédelmi haszonnal is jár a saját jelentésemben olyan dolgokat vetek fel, amelyeket szívesen ajánlok a bizottság figyelmébe. Amennyiben Léteznek is ösztönzők ezen tevékenységek előmozdítására, sajnálatos módon nagyon komoly bürokratikus terhek is vannak. Nagyon kevés a piac támogatás és a márkaépítési támogatás eh, a regionális eh, politikában és sajnálatos módon nehéz európai finanszírozást találni ezekhez a témákhoz. A regionális márkákat képviselő szervezetek különösen azok a szervezetek, amelyek nem csak agrártermeléssel foglalkoznak, súlyos pénzügyi és személyzeti problémákkal küzdenek. A, ezek a szervezetek, a márkákat képviselő szervezetek nehézségekbe ütköznek akkor, amikor tapasztalatot szeretnének cserélni nemzeti szinten, és főleg európai szinten. Jó lenne úgy tekinteni ezekre a szervezetekre, mint amelyek fontosak lehetnek az európai folyamatokban, és köszönöm Köszönöm, néppárti árnyék előadónak adom meg a szót, mondja az elnök. Köszönöm. Egyetértek eh, a raportőrrel, Vlaszak úrral, a regionális eh, márkaépítéssel kapcsolatban. Ugyanakkor eh, abban is egyetértek, hogy ezeket az erőfeszítéseket támogatni kell egy európai márkaépítési rendszert támogatni tudok, ezt javasolja a mezőgazdasági szakbizottság. Vannak különböző szakpolitikák ezen a területen, nem szabad tehát megduplázni, megkettőzni ezeket az erőfeszítéseket feleslegesen Egyetértek azzal, hogy a regionális márkák, illetve minőségbiztosítási rendszerek komoly létjogosultsággal rendelkeznek. Fontos tehát a márkaépítés. Ugyanakkor szükség van a termelést és a marketinget illetően is mozgás térre. Regionális márkaépítés hozzáadott értéket jelent, és a helyi megoldásokat favorizálja. Mezőgazdasági terményeink nagyon jó minőségűek, elismerte jó minőségűek, és környezetvédelmi szempontból is felveszik a versenyt eh, más régiók termékeivel. Eh, eznek kiemelése akár import előnyt is eh, jelent. Az Európai Bizottság jövő januárig egy jelentést készül kiadni a rendszernek a szigeti régiókra gyakorolt hatásairól. Én ezt gondolom, hogy ez a jelentés is majd hozzájárulhat azon vidékek, azon régiók fejlesztéséhez, amelyek jelenleg elsősorban turizmusból élnek. Köszönöm Francesca helyett a szocialistáktól. Eh, assente la sostituisco. Ehm, nel suo... Francesca sajnos nincs itt. Én helyettesítem. Francesca a raportőrnél is felvetette, a tradicionális regionális piacok előmozdításának szükségességét. Itt figyeljünk oda azokra a termékekre, amelyeknek már nagyon komoly történelme van. Ez egy imázs jelenség is, illetve egy imázs szempont is. E, a regionális minőségi e, biztosítás koncepcióját, e, minőségi címke, label megfogalmazását kicsit kérdésesnek tartom, mert az ilyen regionális lébeleknek nem szabad hogy ezek, ezek, a, ezek a label rendszerek nem szabad, hogy átfedést mutassanak más címkézési rendszerekkel gyengítve azokat. A regionális márkaépítést egy megosztott közösségi megközelítéssel kell kialakítani. Ebben lehet szerepe az Európai Uniónak, az Európai Unió garantálhatja azt, hogy ne minden régió ne mehessen a, a saját feje után, mert az gyakorlatilag versenyhátrányokat is jelenthet nemzeti piacon, európai piacon. Köszönöm, mondja az elnök a liberálisok nevében, Werner asszony. Köszönöm, elnök asszony. Ez egy rendkívül érdekes téma és érdekes eh, vita, eh, regionális márkaépítés. A márkák ugye történelmileg alakulnak ki, eh, a múltba vezethetők vissza, és megpróbáljuk őket megóvni. Nem tudom, hogy a raportőr átgondolta-e, hogy a jövőben új jövőbeli tevékenységekből hogyan lehet márkát csinálni. Én mindig a jövőbe mutató megközelítést preferálom a múltba révedőhöz szemben, mert persze történelmi márkák rendben van, védjük meg őket, de azt gondolom, hogy az innovációt is valamilyen módon itt figyelembe kell vennünk, illetve azt, hogy hogyan lehet új módszerekkel új márkákat kialakítani. Ebben a jelentésben jó lenne ha ez is szerepelne, tehát az új, újdonságszerű brendek, márkák kiépítése. A zöldektől François Alfonzin következik. Köszönöm, elnök asszony. Én azt gondolom, hogy ez a jelentés abba az irányba megy, amit mi mindig itt a regi bizottságban, regionális bizottságban előmozdítottunk. Olyan agrárpolitikát szeretnénk, amely a eh, helyi tradíciókat, helyi termékeket eh, valorizálja. Eh, éppen ezért üdvözlöm azokat a javaslatokat, amelyeket a raportőr megfogalmaz, mert szerintem jól képviselik a szakbizottságunk álláspontját. Köszönöm, mondja az elnök. A GUE-tól nincs itt senki? Márzsi úr? Oui, merci. Nous soutenons... Köszönöm, mi is eh, támogatjuk eh, a jelentés eh, elveit. Ahogy Alfonzi kollega is mondta, gyakorlatilag itt a gyakorlat javításáról van szó, tehát teljes mértékben támogatjuk a jelentés célkitűzéseit. Köszönöm, mondja az elnök. Nem tudom, van-e még valaki, aki jelentkezik. Eh, és szavazzunk, eh, szavaznunk kell erről a jelentésről október 14-én. Eh, a módosítási határidő rendkívül szűk a, megküldjük a véleménytervezetet, megküldözük a, megküldjük a szakértőknek, illetve e, mindenkinek, akit érdekel, holnap e, este hatig lehet a módosítókat megfogalmazni, és akkor október 14-én tudunk szavazni erről. Köszönöm. I don't know if uh, you would like to... Nem tudom, hogy szeretne hozzáfűzni Flaszak kollega valamit. Elnök asszony, mindösszesen annyit, hogy köszönöm mindenkinek a hozzászólásait és a feltett kérdéseket. De Köszönöm. 17-es napi rendi pontra ugorhatunk tovább. Konstance Krell és Lambert van Nisztelrooy beszámolója a közös rendelkezések eh, trialógusról. Elsőként Konstancének adom meg a szót. Chairman, um, I'm a little, I'm... Uh, Köszönöm, elnök asszony. Meg lepődtem kicsit, mert a triológust készítjük elő, és így nem számítottunk arra, hogy itt is eh, be kell számolnunk erről. So, um, yes, uh, this is, uh, as I remember it... Ez nyári szünet óta az első szakbizottsági ülésünk, de már hat forduló triológus van mögöttünk, ezért most újra rá kell állítanom az agyamat ezzel a beszámolósdira. A legutóbbi triológusok során előre e, léptünk, apró kis finomságok ügyében, például az előzetes kondicionalitás, a preambulum bekezdések, és itt van, és többé-kevésbé az asszisztensek segítségével meg, sikerült megállapodásra jutnunk a technikai üléseken. Pénzügyi kérdések, pénzügyi igazgatás blogban majdnem mindenről megállapodtunk. A teljesítmény keretet le tudtuk zárni, a teljesítmény tartalékot azonban nem. Az EMF felkapcsolatos ügyekben majdnem mindenről megállapodtunk, nagyon későn érkezett a Halászati Bizottságtól egy dokumentum erre vonatkozóan. A halászati bizottságban eléggé nehezen szülték meg ezt a javaslatot, de hát ezt majd a mai triológuson fölvezetem. A mellékletben mindenképpen ez egy évi pénzek maradékára meg kell eh, állapodnunk az, az Európai Bizottság ex ante kondicionalitásra vonatkozó javaslatot fog ma benyújtani, ha jól tudom. Ezeket is le tudjuk akkor majd ma zárni. Van még egy nagyobb nyitott kérdés az Európai Bizottság KKV kezdeményezésével kapcsolatban. A legutóbbi ülésen felkészítő ülésen tárgyaltunk erről, aztán a trialóguson is feljött ez. Szerintem az eljárásban már eléggé előre a állapotban tartunk ahhoz, hogy egy vadonatúj soha nem látott kezdeményezéssel álljon elő az Európai Bizottság. A közös rendelkezésekre vonatkozó rendeleten belül egyébként is szerepel már a KKV, hogyha még van időnk a második októberi plenáris előtt erre, akkor nem zárkózunk el előle, nem zárkózunk el tőle, de ez kell legyen az utolsó pont a tárgyalások során, mert a már meglévő közös rendelkezésekben később is módosíthatjuk ezt. Ez igazából a kis és középvállalkozásokat nem hozza hátrányos helyzetbe, hanem is a régiókat pedig végképp nem. Előbb minden másra állapodjunk meg, aztán a KKV ügy majd maradhat a végére, ha van időnk. A lezárt és nyitott kérdésekről köröztettünk egy dokumentumot. A legnagyobb probléma... Last time, last week in, the, in, a, in a political trialogue, the biggest problem at the end... A legnagyobb probléma a trialógusokban a négy fennmaradó kérdés, a teljesítménytartalék, az Európai Bizottság 5%-ot javasolt, a tanács 7%-ot, ez azt jelenti, hogy 30 milliárd leghamarabb 2019-ben érkezhet meg a régiókba. Ez gyakorlatilag a 2020 utáni évekre, tehát a következő több pénzügyi keretre eh, húzódnak ezek a pénzek a makrogazdasági kondicionalitás, a társfinanszírozás és az előfinanszírozás. Ez a négy fennmaradó nehéz kérdés. a négyet megpróbáltuk egy csomagba gyúrni, de a teljesítmény tartalék, illetve a makrogazdasági feltételek, kondicionalitás ügyében mind három fél eh, ragaszkodik a saját álláspontjához, nem nagyon enged a egyik fél sem enged a 48-ból, és a Martin Schulz és Költségetési Szakbizottság úgy döntöttek, hogy hogy az MFF-ről nem állapodnak meg egész addig, amíg az ágazati rendelkezések tárgyalásai le nem zárultak. Tehát, mit is jelent ez? Azt, hogyha nem tudunk egy kompromisszumos csomagról megállapodni e az említett négy ügyben, akkor a többéves pénzügyi keletről nem is fogunk szavazni a plenárison. Ez nagyon nehéz helyzetbe hoz minket, sarokba szoroltunk kicsit. Ez óriási nyomás, óriási teher a vállunkon, hiszen mindenki szeretne kompromisszumra jutni, de hát a politikai álláspontunk, amelyet a plenárison is egy meggyőző többség támogatott, ezt most nem adhatjuk fel egyik napról a másikra csak az időnyomás miatt. Sajnálatos módon azt kell mondanom, hogy főként a német kormány a makrogazdasági kondicionalitás mellett van. De hát fogalmam sincs, hogy a német kormány mikor, az új német kormány mikor áll fel. Úgyhogy nem nagyon van változás. Ezért is lesz olyan nehéz dolgunk de remélhetőleg meg tudjuk ezt oldani, és persze és akkor majd beszámolunk újra a kollégáknak. Köszönjük, Lambert! Yes, in fact, thank you, um, Costanza, for, for giving this information. It is the actual... Konstanz beszámolt arról, hogy hogy állnak a dolgok. Elképesztő, hogy hány forduló triológusra került sor már a tanácssal és a bizottsággal. 65 triológus után mit lehet még mondani? Tehát próbáljuk egy csomagba gyúrni, és a csomagról valahogy megállapodni. És megpróbáljuk azt is elkerülni, hogy partalanná váljon a vita. Próbálunk tehát eredményre törekedni, és a saját álláspontunkat valahogy előtérbe helyezni. A tárgyaló csapat megpróbál a tárgyalási mandátum szerint eljárni, ahogy azt Konstancia is elmondta, mik a nehéz kérdések. Hát készülünk a következő trialógusra, magunk között is meg kell állapodni, egy dolgot kiragadnék. Úgy tűnik számomra, hogy a foglalkoztatásügyi bizottság bár részt vesznek a tárgyalásokban, részt vettek a tárgyalásokban, sőt gratuláltak is gratuláltak is ahhoz, hogy milyen jó eredményt értünk el. Most vissza előállnak a régi százalékokkal. Mi a kompromisszumhoz tartjuk magunkat. Főként az egész történet nem csak a százalékokról van itt szó, hanem az ERFA és ESA kombinált eh, finanszírozásának eh, módszertanáról, mechanizmusairól, ami óriási lehetőségeket eh, nyit meg a régiók, a városok előtt. Az európai példából hallhattuk, hogy működik, működnek ezek a dolgok. Berlinben jártunk egy misszióval, például láthattuk, hogy a multifinanszírozás működik, igenis működik, és óriási eredményekkel, lehetőségekkel kecsegteti a városokat, régiókat, hiszen itt kiegészítő forrásokra van szó, nem, kiz, nem zárja el neki a lehetőségét az ERFA, ezért a célom az, hogy a plenárison egyértelmű álláspontra helyezkedjen. A parlament ugyanakkor fontos, hogy ne legyünk kerékkötője más folyamatoknak. The right information once again in a comprehensive way so that debates in the groups can be done in a, in a, in a proper way. And it's not just... Persze nem csak az a fontos, hogy lezárjuk a tárgyalásokat, hanem az is, hogy milyen eredménye. Nem csak a 25% számít, itt sokkal nagyobb kérdésekről van szó, mint, hogy, a, a, a, mint annál, hogy csak mereven ragaszkodjunk ez a 25%-hoz, mint a egyes employment bizottsági kollégák. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen. Én is szeretnék megjegyzéseket tenni, az egyik a szociális alaphoz kötődik. Azért szeretnék erről beszélni, mert tudom, hogy a szabizottsági tagjaink is ellenzik azt a megállapodást, amit elértek a tárgyalók. Szeretném elmondani azt, hogy az ESZÁ-val kapcsolatos tárgyalásra a foglalkoztatási szabadság elnöket és jelentéstevőjét is meghívtuk. Ezen kívül volt egy olyan kollega is a tárgyaló csapatban, aki az elnök jelentéstevője a foglalkoztatási szakbizottságnak az általános rendelkezése kapcsán, és sikerült egy megállapodást is elérnünk, amit támogattak az aktív résztvevői egyhangulag. A tárgyalásnak rendkívül nehéz volt ez a folyamat, és emlékezni kell arra is, hogy az ESZA szintje, hogyha növet, növekszik, akkor ez túlhalad a többi alapon is, hiszen most egy, egy alapról beszélünk, hogyha összehasonlítjuk az eszet más alapokkal, azt láthatjuk, hogy ez egy hamarát tesz ki. Szerintünk ez a minimum, és van egy teljesen egyértelmű rendelkezés is, ami kimondja, hogy nem lehet ez kevesebb, mint a jelenlegi szint, és egészen 50% is fel lehet tagállamok esetében egészen olyan szintig, amire szükség van. Erre emlékezni kell, mert ez egy, hogyha módosítás formájában megjelenik a plenárison, akkor teljes politikát blokkolhatja, és egy olyan helyzet állhat elő, hogy a tárgyalási csapat és a szabizottság minden erőfeszítése kárba vész. Nagyon fontos az, hogy a esélytől el lehessen kezdeni a politika végrehajtását. Tehát szeretnék erre emlékeztetni. Itt nem csak arról van szó, hogy valonnan kiveszünk pénzt, más alapokból veszük ezt ki, ez a minimum szint, és erről megállapodtunk a foglalkoztási szakbizottság képviselőivel és a tárgyalásokon. Nagyon nehéz volt megállapodást találni erre a tanácsban is, és hogyha az egész újra kellene kezdeni, akkor az nagyon rossz jelzés lenne és ennek meg lennének a következményei is. Másik információ, a kezdettől fogva, a kezdő is elmondta, a második októberi plenáris ülésen szerettünk volna erről a teljes csomagról szavazni. Ez azt jelenti, hogy ehhez teljes megapadásra van szükség, és egy egységes szavazásra van szükség október 14-én a Regészakbizottságban. Ez azt jelenti, hogy véglegesíteni kell október elején a tárgyalásokat. Nagyon kevés az idő, de mindenki tudja, hogy a tegyeles csapat a trilógusokon teljes mértékben elkötelezett volt, hogy betartsa ezeket a dátumokat, és megerősítem azt a kockázatot is, amit Konstanca elmondott. Tehát mindenképpen vannak itt kihívások előttünk. És nem szabad az MFF megállapodást veszélyeztetni. Godmanis kollega. About, uh, as a member... Én is szeretném a tárgyalási uh, csapat Aldés árnyék előadójaként uh, ezzel a két érzékeny dologgal kapcsolatban kifejteni magam, kifejteni a véleményemet a, a kondicionalitással kapcsolatban olyan dolgok merülnek fel, olyan kérdések, mint hogy hogyan szórjunk ki további pénzeket olyan pénzek után, amelyek aztán nem hasznosultak. A makrogazdasági kondicionalitás kérdésében a tanács egy olyan szöveget fogadott el, amely a parlament számára eh, nem vállalható. Eh, ők eh, arról beszéltek, hogy mi történik akkor, hogyha a makrogazdasági kondicionalitás nem érvényesül egy országban. Egy ország nem felel meg annak a programnak, amelynek révén csökkenthető lenne a túlzott költségvetési többlet, illetve deficit. A bizottság először egy 50%-os befagyasztásra tett javaslatot, és aztán amikor látták, hogy a terv nem valósul meg, látják, hogy nem valósul meg, akkor 100%-os felfüggesztést javasoltak. Jelenleg 17 ország van túlzott deficit eljárás alatt, ezek között vannak gazdag donorországok is, és azt is látjuk, hogy eh, ezen országok eh, közül jó páran nem fogják tudni elérni a 3%-os deficitet eh, egy vagy két éven belül. Ezek nem ezek nem válságországok, hanem olyan országok, amelyeknek nincs meg a 3% alatti költségvetésű, költségvetési deficitjük. Na most Németország az egyetlen, amely a nagy országok közül, ami csodaszerrel rendelkezik. Hán egy dolgot nem tudott megmondani, mit jelent az, hogy ha csökkennek a strukturális alapok, mert ugye a kiadási oldalon vannak a projektek, hogyha egyrészt bevételként a strukturális alapokból nem jön be a pénz, másrészt nincsenek projektek, akkor, akkor gyakorlatilag nincs fejlődés. Ugye két pénzhez nyúlhatna nyúlhatna a bizottság, az agrihoz, az agrárpénzekhez, illetve a kohéziós pénzekhez. Az agrárpénzekhez nem mernek, mert a parasztok meg ö, ö, felháborodnának. A kohéziós pénzeket viszont ennél nyugodtabban elvonhatják. A 7%-os a 7%-os teljesítménytartalék mindössze annyit jelent, hogy a jövő időszakra lehet áttolni a pénzeket, prioritásokat prioritásokat határoznak meg, a 7% ezek között lesz elosztva, és a 2019-ben, tehát a 2020-as kifutás előtt egy évvel mondjuk arra jönnek rá, hogy nem sikerült bizonyos paramétereket teljesíteni, amelyek prioritásként meglettek határozva, akkor attól a prioritástól elveszik a 7%-ot, de aztán azt a régiót vagy országot eh, ahhoz a lehetőséghez juttatják, hogy prioritásként ezt a pénzt újra elosztja. De ehhez újra kell programozni, és mindaddig, amíg ez az újraprogramozás megtörténik, addig nemzeti kedvezményezettekhez kerül ez a pénz 2019-2020 során, de a bizottsági pénzek kifizetésre csak 2020 körül kerülnek. Gyakorlatilag itt egy spórolás történik ebben a költségvetési időszakban, azzal, hogy megvonják a kifizetéseket, de ez a spórolás csak látszólagos, mert valójában ezek a kifizetések a következő időszakra tolódnak ki. E, aztán ugye kérdezik tőlünk, hogy e, hogyan, hogyan, adhat, e, hogyan adhatunk olyan országoknak pénzt struktúrális alapokba, melyek elvesztegetik ezeket a pénzeket. Ezek ilyen érzelmi, érzelemkitöréses javaslatok. Nagyon óvatosan kell bánni ezekkel a dolgokkal. Köszönöm, mondja az elnök. Mázsi úr következik. Nos, én is a tárgyalási csapat tagja vagyok. mindannyian tudjuk, hogy az elkövetkező fordulók, tárgyalási fordulók fontosak lesznek, és akár konklúziókra is juthatunk, akkor, hogyha kitartunk az elveink mellett egyrészt, másrészt persze kompromisszum készségről is tanús bizonyságot teszünk. Lenne egy általános megjegyzésem. Jelenleg az az érzésünk, hogy most alakítjuk ki az Európai Unió joggyakorlatát együttdöntési kérdésekben. Ez fontos, és itt nagyon határozottnak kell lennünk, a jogaink védelméből. Természetesen az idő szorít bennünket, és erre az elnök asszony is rámutatott, de mindenképpen el kell érnünk, hogy a parlament előjogait tiszteletben tartsák, és csak azért, mert a tanács mindent megkérdőjelez, illetve veszélybe hozza a tárgyalásokat, nem adhatjuk fel az előjogainkat. Ami a makrogazdasági kondicionalitást illeti, ez a legkeményebb csapás, amelyet a regionális politika és a strukturális alapok a közelmúltban elszenvedtek. Meg kell nézni, hogyan lehet fellépni ezzel el, ez ellen. A kondicionalitása a strukturális alapoknak már komoly múlttal rendelkezik. A Merkel sárközi megegyezésből kifolyólag következette be, ez be, és hát Hán úr álláspontja nem teljesen elfogadható. Nem szabad ilyen feltételeket szabni, Ugyanakkor mindez azt is jelenti, hogy kicsit előre kell gondolkoznunk, akár 2020 utáni időszakra is. Én örülök annak, hogy a mi szakbizottságunk egy határozott álláspontot, közös álláspontot tudott kialakítani ezzel kapcsolatban. Így tudunk eredményeket elérni, akár eljárási, akár más kérdésekben is, és tehetünk le olyan javaslatokat az asztalra, amelyek kompromisszumot eredményezhetnek. Egy másik dolog, amiről beszélnék, szintén az együttdöntési eljárásra vonatkozik, önök is emlékeznek rá, februári véleményünkben a, azonosítottunk néhány olyan tanácsi álláspontot, amely szerintünk sértette az együttdöntési jogköreinket. Ezt követően intézmény közi eh, tárgyalás kezdődött a tanács és a parlament között. Minden olyan kérdés, amely problémát eh, okozott, az a hármas mellékletbe került, és eh, most a trialógus során kell rendeznünk ezeket a kérdéseket, ami szerintem egy jó dolog összességében. Egy dolgot azért megjegyeznék itt, szintén a hármas mellékletben szerepel, talán az 51-es pont, vagy 53-as, a CFP döntés Majotra vonatkozóan a CFP döntés 51-es pontjában, amely most a hármas mellékletben szerepel, ott van egy 200 milliós tétel, amelyet Majot szigetének címeztek. Önök is tudják, hogy 2014. január 1-től Majot egy perifériás régiónak minősül, ez fontos. Önök azt gondolhatnák, hogy ez egy plusz pénz, holott valójában egy lamszamról van szó, egy általány kifizetésről van szó, amely majotnak van címezve. Miért 200 millió, milyen alapon, hogyan számolták ezt ki, milyen kritériumok alapján döntöttek, miért nem 100 millió, miért nem 600 millió, semmi értelme tehát van egy általány pénz odaítélve Majot szigetének, és itt nem valósultak meg a kritériumok. Az Európai Bizottság erre azt mondja, hogy Majot nem szerepel a régiók listáján, tehát a kritériumokat sem lehet alkalmazni erre. Ugyanakkor e, minden más dokumentumban utalnak arra, hogy 2014. január 1-től Majot is régióvá válik, és éppen ezért nyilvánvaló, hogy ezeket a kritériumokat Majotra is alkalmazni kell. Így sajnálatos módon ez a kiszolgáltatott, periférián elhelyezkedő régió az hátrányos helyzetbe kerül, mert itt valójában pénzektől esik el a többi régióhoz képes. Nyilvánvalóan Majotnak lesznek abszorpciós problémái, de ezt nem lehet eh, mint egy előre eh, megelőlegezni eh, a szabályokat megsértve, mert a, a, a hivatalos szabályokat mindenképpen be kell tartani. Tehát ez a kérdés, amely a hármas függelékben szerepel, szintén együttdöntési hatáskörbe tartozik, és én azt remélem, hogy a tárgyalási csapatunk egy kompromisszumos megoldást tud kiharcolni a tanácstól. Köszönöm. Köszönöm szépen. Valakinek van-e még hozzáfűzni valója kérdése? Lambert természetesen. Let's, let's have a, um... A close look to the remarks Mr. Omegi made uh, also later today in the... Ma délután a tárgyaló csapaton belül Mazsi úr um, által elmondatokat érdemes lenne talán végig gondolnunk ugyanúgy ez igaz a Godmanis úr által felvetett kérdésekre. Való igaz, a társjogalkotás vagy, vagy együttes döntéshozatal azt jelenti, hogy a lehető legjobb kompromisszumra kell törekednünk, de talán a tárgyalócsapatban is kezd elterjedni az az megközelítés, hogy például, mint a makrogazdasági kondicionalitás nehéz témájában, hogyha tárgyalnunk kell, akkor nagyon fontos, hogy a parlament a kezében tartsa a dolgokat ez egy olyas valami egyébként a makrogazdasági kondicionitás, ami esetleg, esetleg előfordulhat, de az, hogy 19 országra ezt bevezessék, ez, ez elképzelhetetlen. Nagyon fontos, hogy a parlament szerepe mi, és pontosan hogyan alakul ilyen esetben. Hogyha szolidaritási alapokról beszélünk, hoppá, 1 millió itt 5 euró ott, akkor itt teljes jóváhagyási vagy beleegyezési eljárásra van szükség. A társ jogár kotás még csak az első lépés, aztán utána ott a végrehajtásban igenis továbbra is szerepe van az Európai Parlamentnek. Ezzel még el kell gondolkodnunk. Valakinek van még hozzáfűzni valója? Ha nincs, akkor megragadnám az alkalmat, hogy, elgond, hogy megkérdezzük az Európai eh, Bizottságot. Mazsi úr Majotról beszélt nekünk itt az Európai Parlamentben. Mi tulajdonképpen véleményezzük a dolgokat, eh, megkapták a álláspontunkat az Európai Bizottság 2003-as szabályának a frissítésére kapcsolatban, hogy mik a különböző területi listák, a területi egységek listája, hogy pontosabban fogalmazzak, aminek mindenképpen meg kell jelennie majd a hivatalos labban is. A francia régiók között Majót NAC 2 es és NAC 3-as régióként is szerepel. Jó lenne látni, érteni, hogy Majót ott miért kezelik már most is ilyen különlegesen. Hogy lehet egyszerre NAC 2 és NAC 3-as, illetve hogyha ez így van, akkor miért nem alkalmazhatjuk rá a NAC kettes régiókra kitalált eljárásrendet. hiszen 200 milliót viszonylag önkényesen ítéltek oda ennek a területi egységnek a következő pénzügyi keretben. Erről szeretnénk mindenképpen beszélni a triológus során is. Kérem, adják tovább a kollégáknak, készüljenek fel arra, hogy ezt felvetjük majd ezt a majot kérdést. További hozzászólások. Annyira kiszámíthatatlan a mi szakbizottságunknak a munkája. Sokszor azt gondoljuk, hogy sokakat érdekel egy téma, és túltervezzük magunkat, aztán kiderül, hogy nem. How to save the honor of a committee. But uh, Uh, uh, I have a very political question, maybe, maybe to our colleagues. Politikai jellegű kérdésem van a, uh, a kollégákhoz és az elnökasszonyhoz. Mekkora a kockázat? Mert Tudjuk, hogy hogy állnak a, a, a tagállamok, de például az új német kormány, a felelő német kormány álláspontjával nem, nem vagyunk teljesen tisztában. De itt van például a teljesítmény tartalékérés. Egyébként ez a párhuzamosan tárgyaló szakbizottságokban is gond. A Horizon 2020, a KAP kérdésében is vannak megoldatlan kérdések. A kérdésem az, hogy a Reginek, mi szakbizottságunknak mi az álláspontja ez ügyben mi vagyunk a fő elem ebben, vagy a tárgya, és tárgyalható, vagy azért vannak gondok, mert a többiek keménykednek. This is the one element. Second question is... Uh... Második kérdésem. A plenárisra, akkor minden további elem nélkül megyünk. Mindkét, mindhárom tehát se a tanástól sem tőlünk új gondolatok, sőt a, parla- a bizottságtól sem érkeznek, akkor egyértelműen ez a helyzet, hogy két héttel a szavazás előtt nem jön semmi vadonatúj. Most akkor vagy megállapodunk, hogy véges, kész, vagy nem. Hát, hogy ez költői kérdés. Uh, I would like to ask the Az előadóinkhoz fordulok. The biggest problem. Lambert, hát sosem világos, hogy hogy kinek van, ki van a legnehezebb helyzetben, ez mindig megítélés kérdése. Annyit mondhatok, hogy mi e, jól haladunk, bevett eljárásrendel dolgozunk, és reméljük, hogy elérjük a kívánt eredményt. Igazából nem nincs rálátásom a minden tárgyaló csapat munkájára, de nem a, nincs olyan benyomásom, hogy mi vagyunk lemaradásban. Nincsenek politikai jelzések a, a plenárissal kapcsolatban. And that we want to safeguard the, the MFF on our part that we, what we... Részünkről eh, az MFF-et próbáljuk valahogy megmenteni, megőrizni. The idea was that they said we have problems in fisheries or in agriculture. Ha van az agráriumban vagy a halászatban eh, eh, probléma, akkor, akkor le, legyünk, legyünk dolgozunk együtt, hogy ne, ne akadálya legyünk a megoldásnak, hanem, hanem mindannyian együtt tegyünk meg minél többet annak érdekében, hogy megoldás szülesse. A parlament tárgyaló csapatainak felvetve kell megállapodnia, eh, annak érdekében, hogy a éves pénzügyi keretről megállapodjunk. Szerintem, eh, szerintem egyébként erről végül akkor is megállapodás lesz, hogyha a részletek tekintetében nem állapodunk meg mindenről. Szerintem ez elképzelhetetlen, hogy az MFF-ről ne állapodjunk meg. Én ezt, ezt, nem ezt várom. De ettől függetlenül nekünk eh, arra kell törekednünk, hogy a mandátumon belül megoldjuk a problémákat, és meggyőződésem, hogy erre képesek is leszünk. Aztán I think, um... Úgy gondolom, hogy az MFF-fel kapcsolatos döntést se kapcsolatos mindenfajta döntésünk a, a teljesítménytartalékokkal kapcsolatos nagyon, nagyon is fontos. Mert hogyha megváltozik a teljesítménytartalék, akkor az ki fog hatni az éves költségvetési táblázatokra is természetesen, és a makrogazdasági feltételek kapcsán azt hallottuk a tanácstól egyértelműen, hogy nincs ilyen makrogazdasági feltét, tehát nem tudják ezt elfogadni. Ez nem igazán kompromisszumképes számukra. A parlamentben az a helyzet állt elő, hogy nagyobb többségünk amellett, hogy a teljes makrogazdasági feltételeket töröljük, hogyan lehet itt kompromisszumot találni. A nehézség abban áll, természetesen gondolkodunk a megoldáson. A probléma az az lesz, hogyha lesz kompromisszum, vagy ha nem lesz, akkor a, vagy a parlament egy része vagy támogatja, vagy el, ellenzi, és ez tényleg veszélyes, ezért kell óvatosan tárgyalnunk, és meg kell találni a megoldását annak, hogy a tagállamok támogassák ezt a kompromisszumot. Ez a legnagyobb fennálló kérdés. A mezőgazdasági politikában nem a számokkal van a probléma, hiszen ez nem érinti az MFF-et, ezért az MFF-fel kapcsolatos szavazás nem fog majd a mezőgazdasági politika részletes előírásaitól függni, de a makrogazdasági feltételek, illetve a teljesítménytartalák kapcsán ez a mi döntésünk lesz. Ezt kell majd előkészíteni, hiszen ezek elősegíthetik majd az MFF-fel kapcsolatos döntést is, vagy nem. Ezért azt mond, ezt egyetemben ne kell mondani, hogy bizonyára lesz mert a, tag... a tagállamok részéről nyomás a parlamenti képviselők irányába. Meg... Ezért meg kell találni a kompromisszumot a tagyalások során. Már olyan elképzelések is vannak, hogy ha nem sikerül lezárni ezt az év végéig, akkor kezdjük meg a kohéziós politikával a munkát, és majd a mezőgazdasági politika, a halászati politika majd később fog terítékre ö, kerülni. A plenárissal kapcsolatban, ezt önök is tudják, egy, egy egyetlen szavazásra van szükség, természetesen egy olyan eljárás is lehetséges, hogy valaki módosított készít majd az ESZA részéről számára, bármilyen szabadságból ezt valaki elkészítheti, lehetnek módosítók, de az ilyenfajta módosítókhoz többség kell, és valószínűleg egy, több, egy módosítósa kap majd többséget, és ezért a kompromisszumok alapján kell dolgoznunk, és el kell fogadnunk azt, hogy a kompromisszumok sem az ideális világot testesítik meg, de így lehet egy olyan helyzetből egy olyan helyzetet elérni, hogy a parlamenti képviselők azt mondhassák, hogy a jövő év elején, hogy igen, meg tudjuk adni a pénzt a kohéziós politikára, ez nagyon is fontos. Mert ez lényeges a régiók számára is, és májusban pedig megkezdődnek a választások, és nem szeretnék vizet hajtani az euroszkeptikusok malmára azáltal, hogy nem tudunk majd pénzt adni a tagállamoknak, amiket már megértünk, Ezért kell mindenképpen kompromisszumot találni. Köszönöm. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy a mezőgazdasági szakbizottságban is foglalkozunk ezzel. Előkészültünk arra, amit Konstanca elmondott, a finanszírozással kapcsolatos kérdéseket lezártuk, tehát nem arról van szó, hogy ne foglalkoznánk ezzel. Plenárison mindenképpen tudunk ezzel foglalkozni majd, tehát nem kell semmilyen fajta kár miatt aggódni. Ezt mindenképpen figyelembe kell venni. a kompromisszumokat, tehát nem kell megkérőlezni a kohéziós politika kapcsán, ezek már elkészültek. Elnök, más megjegyzések? Emlékeznünk kell arra, hogy milyen kockázatok vannak, hogy a makragazdasági feltételek kapcsán mi is része vagyunk a kockázatnak. jelentéskészítők foglalkoztak ezzel, hiszen megoldást kell találni, de vannak kockázatok a technikai kérdésekben, hiszen mi most itt arról beszélünk, amiről tárgyaltunk, de rendkívül sok munkát kell még tenni a technikai szintű találkozókon is. A titkárságunk, illetve az elnökség, a bizottság is nagyon sokat dolgozik ezeken a kérdéseken és nagyon sok mindennel foglalkoztunk, sokat kell még tenni, de ugyanilyen sok munkát kell végezni a jogi szolgálat részéről, illetve a nyelvész jogászok részéről is, akiknek az utolsó veszőig mindent meg kell vizsgálniuk a szövegben. Tehát óriási mennyiségű munka ez, de mindenki kóp, együttműködő, tehát a technikai kérdések kapcsán is a rugalmasságot már teljes mértékben kihasználják annak érdekében, hogy októberben szavazhassunk erről a plenárison, tehát remélhetőleg már további kockázatok nem fognak felmerülni, de elmondhatom, hogy a makagazsági feltételek kapcsán mindenki minket figyel, hiszen itt van egy blokkolási lehetőség, ezért ilyen nagyon fontos kérdés ez. Hogyha nincs további megjegyzés senki részéről, akkor lezárhatjuk ezt a kérdést, és ez volt az utolsó pontunk. Remélem, hogy mindannyiukat viszont láthatom, vagy legalábbis több ügyeket láthatom viszont a délutáni ülésen. Lesznek itt vendégeink az új tagállamokból, tehát remélem ez érdekes lesz mindenki számára háromtól.